Először két és fél percre megadom a szót a szerzőnek. Gracias, presidente. Last month, Mr. Múlt hónapban Lusovó urat, a híres írót és politikai aktivistát 11 év börtönre ítélték felforgatásért. Már egy évvel ezelőtt letartóztatták, azért, mert aláírta a Karta 08-at, amelyet egyébként több mint tízezer polgár írt alá, és amely azt követelte, hogy a demokratikus állam ö, alapelvei, a szabadság, a jogállamiság ö, valósuljanak meg. Jós Jabó úr ö, üldöztetése ö, nagyon sok kérdést felvet az igazságszolgáltatással kapcsolatban, és a nemzetközi emberi jogok egyértelmű megsértése. Ezért Liu Xiaobao úr ö, kiszabadítását követeljük, azonnali kiengedését a börtönből. Kedves kollégák, az utóbbi években az EU és Kína kapcsolatai gyakorlatilag csak gazdasági kérdésekre fókuszáltak, miközben az ottani emberi jogsértésekre senki nem figyel oda, pedig ezek rendszeresek. Néhány nappal ezelőtt először egyébként a történelemben egy, egy rendőr beismerte, hogy Gauzsi Sengurat, aki egyébként Nobel békedíjas, is kínzásnak volt kitéve a kínai börtönökben, sokakhoz hasonlóan. Néhány héttel ezelőtt a kínai kormány ismét lesöpörte az asztalról az EU követelését arra vonatkozóan, hogy ne üldözze az jogi harcosokat. Nagyon nyugtalanító, hogy a kínai kormány lábbal tapossa saját magáltal aláírt emberi jogi kötelezettségeit. Hogy lehet az, hogy még mindig nem fordultunk az ENSZ emberjogi tanácsához. 2009 áprilisában a kínai kormány egy emberi jogi programot hirdetett meg, amely azonban azóta is csak egy darab papír, egy dokumentum maradt, amelyet senki nem tartott be, ezért rá kell kényszerítenünk Kínát arra, hogy ENSZ és egyéb kötelezettségeinek végre eleget tegyen. Köszönöm. Tiene la palabra. Köszönöm, Weber asszony. kell a a szó egy percben. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Kína nagy gazdasági előrelépést retett szert. Azonban ennek az előrelépésnek előrelépést úgy érte el, hogy olyan gyakorlatokat alkalmazott, amelyek szembe mennek a globálisan elfogadott emberi jogi alapelveknek az olimpiai játékokkal kapcsolatban Kína ígéretet tett, hogy tiszteletben tartja az emberi jogot, de, jogokat, de ennek az ellentéte valósult meg. Egyre inkább elnyomják az emberi jogi aktivistákat. Ma az Európai Parlament felemeli a hangját egy emberi jogi aktivistá ügyében. Liuak Xiaoborról van szó, aki 2008-ban az emberi jogok védelme érdekében és az alkotmányos alkotmány reformja érdekében állt ki a Karta 2008 aláírásával. Múlt hónapban 11 év börtönbüntetésre ítélték Liu Xiaobot. Mi az ő azonnali és feltételek nélküli szabadon engedését követeljük. A kínai népnek, a kínai állampolgároknak a békés fellépését lehetővé kell tenni, hiszen ők olyan értékekért szállnak síkra, amelyekért elkötelezettséget vállalt Kína is. Köszönöm szépen, Kellen úr, mondja az elnök, de Kaiser asszony képet. Oui, monsieur le président. Les résolu- Köszönöm, elnök úr. A sürgősségi állásfoglalás mindig nehéz eset, mert gyakorta anélkül, hogy valamilyen sürgőséget kellene kezelni, politikai indítékai vannak. A bűnösök megnevezése az utolsó lehetőség, és nem mindig hatásosan történik a fellépés, pedig gyorsan kellene cselekedni. Kína esetében nem vagyok benne biztos, hogy márciusban, novemberben, 2009-ben, januárban, ebben az évben, illetve a 2010-es márciusi állásfoglalási tervezet eléggé hatékony lesz. Nem tudom, hogyan lehetne kezelni a demokrácia felé való átalakulást. De nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy milyen a cél, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mi a stratégiánk. Én voltam az első, aki állásfoglalást kért, ebben a témában, és reméltem, hogy megszűnnek majd a halálbüntetések. Nem vagyok hajlandó Kínát pelengére állítani, hiszen rendkívül fontos gazdasági partnerünk, állandó tagja az ENSZ biztonsági tanácsának. Úgyhogy szükségünk van rá, azért is, hogy csökkentsük az éghajlatváltozás hatásait. Nyilván tiszteletbe kell tartani tehát az erőfeszítéseit is. A frakción visszavonta aláírását emiatt, a, viszont az emberi jogok kérdéséhez rendkívül ragaszkodom, és minden módosítót megszavazunk, hogyha a végszavazás eredmény attól függ, hogy milyen mondat, ö, módosítókat adtunk be. Köszönöm szépen, Kejzer asszony. Másfél percben Vergiát képviselő kap szót. Kína nagy ország, gazdag a történelme és rengeteg a lehetősége. A tavalyi pekingi olimpiai játékok nem értek el olyan eredményeket, mint amelyekre sokan számítottak. A az EU kapcsolatai ezzel az országgal rendkívüli fontossággal bírnak. Feladatunk, mint európai parlamenti képviselőknek, hogy megfogalmazok még pedig hangosan, hogy mi az, ami elfogadhatatlan. Az emberi jogok helyzete pedig ilyen. Liu Xiaobo helyzete változást kíván, aláírták ezt nagyon sokan honfitársai közül is el kell mondanom, hogy ebben az országban mobilizációra van szükség ezen a téren. Riaxiavó, Pót és másokat, akiket zaklatnak, akiket börtönbe zárnak azért, mert az emberi jogokat vétik, és a szabadságot, a szólásszabadságot, ami az egyik legalapvetőbben fontos, védenünk kell. Egy brit állampolgárt is kivégeztek, első alkalommal egy európait az elmúlt 50 év során Kínában. A szólásszabadságot minden nap megsértik, ezt a Google-ből is olvashatjuk, ennek kellene védenie az internetet használókat is. A kínai hatóságokat arra kérték, hogy úgynevezett filter ö, szoftvereket ö, használjanak. Nem lehet elfogadni azt, hogy kalózkodjon egy kormány az interneten, és megakadályozza mások véleményének megformálását. Fel kell lépni a kínai internet használóknak is hozzá kell tudnunk férnie, hozzá kell tudnunk férni cenzúra nélkül az internethez. Nem lenne szabad cenzúrázniuk a kínai hatóságoknak, ami még rosszabb, nem szabad letartóztatniuk olyanokat, mint például Csicsáó úr 2005 áprilisában. Végezetül, kedves kollégák, nem feledkezhetem el a Tiananmen téri halottak emlegetéséről. 89-ben, 20 évvel ezelőtt, amelynek szomorú évfordulójára emlékezünk a fiatal áldozatokra, de sajnos a 89-es áldozatok nem, minden áldozatára ilyen mértékben nem tudtak odafigyelni. Köszönöm szépen, tanúk úr egy percben. President. Elnök úr, az a tény, hogy ebben a házban megint emberi jogi kérdésekről beszélünk Kínában, azt mutatja, hogy a kommunista, autoriter eh, hatóság, eh, pekingi hatóság továbbra is minden politikai vélemény, eh, eltérő véleményt elnyom. Azonban ez miatt még nem kell ezt a vitát levennünk a napirendről. Nagyon fontos az, hogy erről beszéljünk, hiszen az Liu Xiaobao és más emberjogi jogvédőknek tartozunk ezzel Kínában akik felemelték a szavukat. 2008-ban Gyucsia nyerte a Szaharov díjat, és az ő esete is megmutatja, hogy mennyire veszik komolyan az emberi jogok kérdését Kínában. Mi ezt azért veszük komolyan, komolyan, mert nagyon fontos, hatalmas országról van szó, katonai ereje van, gazdasági ereje van, és nagyon fontos a stratégiai együttműködés, kölcsönös tolerancián alapuló együttműködés. Lehet, hogy a közös eh, demokratikus eh, jogállamisági és emberjogi értékekre alapuló eh, együttműködés is kialakítható a hamarosan Kínával. Remélem, hogy hamarosan ezt komolyan veszik Kínában, bár egyelőre még nagyon távolinak tűnik ezeknek a jogoknak a védelme. Mindig Tajvanra tekintek, és Kínára tekintek, és itt látom, hogy nem fejlődnek demokratikusan a dolgok. Köszönöm szépen, most megadom a szót eh, másfél percre Hautalasszonynak. Köszönöm, elnök úr. Liu Xiaobao esetében oda kell figyelnünk arra, hogy több mint tízezer ember írta alá eh, az ő kártáját, és állt ki mellette az Európai Parlamentnek, ezért eh, ki kell a nyilvánosan az emberi jogi harcos mellett. És egyébként tudnunk kell azt is, hogy ugye Kína elvileg megígérte, hogy javítja az emberi jogi helyzetet az olimpia idején, az ENSZ emberi jogi bizottságával is kapcsolatban áll, és vannak annak keretei, amelyen belül lehet Kínát bizonyos dolgokra rávenni. Kínának a legmagasabb emberi követelményeket is be lehetne tartania, csak erre állandóan fel kell hívnunk a figyelmét. A mai állásfoglalás a kínai emberi jogi helyzetről ezt a cél szolgálja, és én is szeretnék optimista lenni, de a tény az, hogy az emberi jogi ügyekről folytatott párbeszéd során egyelőre még semmi eredmény nem jött ki, és az állásfoglalások mellett azon is gondolkodnunk kellene, hogy hogyan lehetne stratégiánkat megváltoztatnunk Kínával, és valahogy mégis csak rávennünk ezt az országot, ezt a kormányt arra, hogy emberi jogi kötelezettségeinek eleget tegyen, hiszen ez mindkét fél érdeke, és a jövő az együttműködés függhet tőle. Meg szeretném továbbá kérdezni, hogy az EU-Kína kapcsolatok miért ilyen inkonzekvensek mindmáig? a bizottságot támogassuk meg abban, hogy egy konzekvens stratégiát alakítasson ki végre. Köszönöm szépen, a frakciók következnek a néppárt nevében Preda úr. De cuvintele nu ar trebui privite ca niște crime. Iată. Köszönöm szépen, elnök úr. A szavakat nem lehet bűncselekménynek tekinteni. Ezt mondta Liu Xiaobo is 2008-ban a politikai manifestójában, amelyet több ezer kínai támogatott. Az ilyen kijelentés és ennek támogatása ez 11 éves börtönbüntetést vont maga után Liu Xiaobo rész számára, és politikai jogaitól való megfosztást Kína folyamatos kampányt folytat az emberjogi aktivistákkal szemben. Ennek a bizonyítéka az a tény, eh, hogy eh, Leon Chun eh, a Tianmeni téri mozgalom vezetőjét 9 éves börtönbüntetésre ítélték. Ennek következményében én úgy gondolom, hogy ehhez a ezzel kapcsolatos témát föl kell vetni a következő EU-Kína csúcs találkozón az állásfoglalás 9. pontjában ez szerepel. A párbeszéd, az emberjogi párbeszéd önmagában nem elegendő, és ez a kérdés eh, a csúcs találkozó részét kell, hogy képezze, hiszen eddig a párbeszédnek nem volt eredménye. Elnök, köszönöm Préda úr, most pedig egy percre Balcitis úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az Európai Unió most új keretegyezményről tárgyal Kínával, amely kialakíthatja a gazdasági kapcsolatok további ösvényét. Ezek a kapcsolatok nagyon fontosak, de nem szabad szemet hunyni az újra és újra fellángoló emberjogi jogsértések felett. Az EU kínai emberi jogi párbeszéd 2000-ben kezdődött, ezt hatékonyá kell tenni. Az Európai Unió és főleg a főképviselő feladata az, hogy koordinált és hatékony ö, európai külpolitikát ö, képviseljen Kínával szemben. És ebben ennek egyik alapja az emberi jogok tiszteletben tartása elnök. Köszönöm szépen Pácitis úrnak, most másfél percet Csüppel asszony. Kína amikor az olimpiai játékokat elkezdte szervezni, azt reméltem, hogy azok az ígéretek, amelyeket a kormány tett az emberi jogi helyzet javítása érdekében valóban megvalósulnak. De már az olimpia után ö, több évvel ö, sem tudunk erről beszélni. Az emberi jogi helyzet sőt romlott, és ö, Liu Chibeo el, elítélése, illetve a homoszexuálisok üldözése rendőrség által arra utal, hogy politikai jégkorszak bekövetkezése fenyeget Kínában. Liu Xiaobao azonnali szabadon engedését követelem, és a kínai kormányt felszólítom arra, hogyha ha a nemzetközi közösség tagjaként, normális partnerként szeretne fellépni, akkor hagyja abba azokat a hisztérikus sajtóüldözési kampányait, amelyeket például az interneten is gyakorol. Elfogadhatatlanak tartjuk a politikai információ szűrését. Ez az emberi jogok egyik legalapvetőbbike, hogy a véleményt szabadon meg lehessen fogalmazni. Ez univerzális emberi jog, független attól, hogy Szudánban, USA-ban vagy Kínában élünk, és a kínai köztársaságnak meg kell szoknia azt, hogyha a világban új szerepet kíván játszani, akkor ezekhez a normákhoz alkalmazkodnia kell. És szerintem az EU-nak minden csúcs találkozón a legfontosabb prioritásként kell megfogalmazni ezt. A klíma, politika, környezetpolitika és egyéb pénzügyi piacpolitika mellett az emberi jogokról Folyamatosan szólni kell, és elsősorban kell szólni. Köszönöm szépen, Trüppel asszony, egy perc Fontána képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik legfontosabb probléma az emberi jogokkal kapcsolatban Kína tekintetében az a tény, hogy valódi koncentrációs táborok vannak, munkatáborok vannak Kínában, ez a modern rabszolga munka nagyon sok olyan áru van az európai piacokon is, amelyek Kínából származnak, és amelyek ennek az előállításához gyakorlatilag rabszolgamunkát használnak. Hogyha megnézzük az Egyesült Államok beli helyzetet, ott már bizonyos kínai termékek megtiltására, betiltására került sor. Európának is tennie kell valamit annak érdekében, hogy legalább részben megnehezítse az ezen termékeknek az európai piacra dobását. És itt az szensibilizálni kell az európai fogyasztókat minden termék előállításánál ugyanazokat az egészségügyi és egyéb munkajogi normákat kell betartani. Azok a vállalkozások, amelyek Kínában beruháznak, azok el kell kötelezzék magukat a munkavállalók jogainak tiszteletben tartása mellett. Azért egyes meg kell, tiltani a rabszolga munkával előállított kínai áruknak az európai piacra való behozatalát. Köszönöm szépen, elnök. Fontána úrnak köszönöm, most pedig egy percre Macmillan Scott kap szót. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Az a megtiszteltetés ért, hogy az Európai Parlament alelnökeként én vagyok a felelős a demokráciáért és az emberi jogokért teljesen jogosan az állásfoglalás arra koncentrál, ami a, az EU egyik weboldalára utal, a kartára, 2008-as kartára. Vannak olyan esetek, amikor megkínozzák az embereket, és nem kapnak megfelelő orvosi segítséget azok, akinek erre szüksége volna. Sajnos három és fél év után eltűnt az, aki börtönbe került, és végül is öngyilkos lett. A 2005-ös rezsim a 08-as kartát illetően végül is megváltoztatta véleményét. És egész Kínában nagy támogatottságra lehet az új hozzáállás. Szeretném, hogyha elengednék még pedig azonnal ö, a fogvatartottat, és senkinek sem szabad kételkednie abban, hogy ö, hisz az Európai Parlament a reformokban ö, Kínában. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon röviden két hozzászólónak adnám meg a szót a spontán felszállások keretén belül, mert 5 perc múlva 12 óra még mindig van egy pont, amiről beszélnünk kell. Kohala asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU pénzügyi és kereskedelmi érdekei nyilvánvalóan fontosak a kínai kapcsolatokban, de épp itt az ideje annak, hogy az emberi jogokat is hasonló rangra emeljük a tárgyalások során. Legyünk bátrak, és a Kínával való együttműködést tegyük függővé az emberi jogok betartásától, a cenzúra eltörését, eltörlésétől és a szólásszabadság érvényesülésétől. Ami ja, Pau ural történik és másokkal, ö, elég okot adnak ahhoz, hogy a bizottság a következő csúcs találkozón első kérdésként hozza föl az emberi jogok alakulását, mindig azt látjuk, hogy a kereskedelmi érdekek felülírják az emberi jogi megfontolásokat. Un minuto la señora Meissner. Massz asszony kap egy percben szót utolsó felszólalóként a spontán felszólalások között. Sok mindenről beszéltünk, hogy mi lenne a helyes változat, módszer arra, hogy Kínára nyomást gyakoroljunk. Nyilvánvaló, hogy Kína, Kínára nem könnyű hatást gyakorolni úgy gondolom, hogy nem a helyes út az, hogyha kivonulunk erről a területről, az emberi jogokat, az alapkarta betartását első prioritásként kell kezelni, és nem elég ilyen állásfoglalásokban rá hivatkozni ezekre a szabályokra, hanem konkrétan meg kell támogatnunk az ellenállókat, nem csak Liu Zsiaobaót, hanem Gaussi Csenget, aki eltűnt, és akiről állítólag azt halljuk, hogy valószínűleg öngyilkosságot követett el a börtönben, és hát miért követel valaki öngyilkosságot a börtönben? Az olimpiai játékok után ugye megint bezárultak a kapuk, korábban ugye Kína nyitott, vagy úgy tűnt, hogy nyit, reménységgel voltunk, most pedig ezek a remények szertefoszlottak, harcoljunk továbban, továbbra is keményen az emberi jogokért. Köszönöm szépen, most megadom a szót a biztos asszonynak 5 percben, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen. Az EU egyértelműen megfogalmazta a gájait az aránytalan téletek miatt Liu Xiaobo emberjogi harcos ellen, bebörtönzése ellen, amiatt, hogy a 08-as kartát megfogalmazta, és védte az emberi jogokat, illetve a reformok mellett állt ki Kínában. Az internettel kapcsolatban is felvetődtek ilyen problémák. Elnök úr, nagy jelentőséget tulajdonítunk a gondolatszabadságának, a kifejezés szabadságának egy demokratikus rendszerben. Tiu úr ítélete egyszerűen összeegyeztethetetlen a szólásszabadság jogával illetve a polgári és politikai jogokkal nemzetközi szinten. Ugyanakkor Trump, Trump asszony által említettek mellett is leteszi az EU a voksot. Rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy megfigyelőket kitiltottak a bírósági meghallgatásról. Egyértelműen kiderül, hogy Lió úrnak nem volt lehetősége arra, hogy megfelelően védekezzen, illetve a tárgyalás sem volt fair. Az EU a továbbiakban is felszólítja a kínai kormányt arra, hogy feltétel nélkül helyezze szabadlábra Lió urat, és a 08-as karta többi aláíróját is engedje szabadon a házi őrizetből. Konstruktívan kell elköteleznie magát Kínának stratégiai partneri kapcsolatainkon belül. Számos alkalommal a korábbiakban üdvözöltük Kína előrelépését a szociális és gazdasági jogok terén. Akár csak azt, hogy a közelmúltban megszületett a kínai emberjogi akcióterv. Másrészt azonban rendkívül súlyos aggályokkal élünk a polgári és politikai jogok vonatkozásában a közelmúlt fejleményei miatt, mint amelyekre a tisztelt képviselők is utaltak az állásfoglalás tervezetben. Az EU emberi jogok melletti elkötelezettsége különös tekintettel a kínai hatóságokkal folytatott emberjogi dialógus keretén belül rendkívül fontosak. November 20-án Pekingben került az utolsó ilyen találkozóra sor. És kapcsolataink ereje teszi lehetővé azt, hogy őszintén tárgyaljunk ezekről a problémákkal. A 20. EU-kínai csúcson tavaly az emberi jogok fel, kérdése felmerült mind a tárgyalások, mind pedig a sajtóértekezlet terén és során. Elnök úr, Vergye asszony, Korhola asszony, említették, hogy a Google-t milyen szinten ö, támadták. A bizottság úgy gondolja, hogy ez is ö, aggasztó fejlemény a szólásszabadság keretén belül Kínában. Nyilván szorosan figyelemmel kísérjük a fejleményeket. Tudjuk, hogy konzultáció folyik a vállalat, illetve a kínai hatóságok között. Továbbra is éberek leszünk, annak érdekében, hogy hasonló támadások európai uniós cégeket ne érjenek. Engedjék meg, hogy biztosítsam önöket arról, hogy ezeket a kérdéseket a továbbiakban is fel fogjuk vetni, a lehető legmagasabb szinteken is. A kínai köztársaságot ö, emlékeztetjük ö, kötelezettségeire ezen a téren, illetve a szólásszabadság alkotmányos ö, garantálására. Tisztelt képviselők! Mindannyiunknak az a célja, hogy nyitottabb, átláthatóbb legyen Kína, hogy megfelelő ö, előrelépés történjen, és elérje a nemzetközi ö, emberjogi normákat, hogy szembenézhessen a világ kihívásainak. Ennek érdekében továbbra is fejlesztenünk kell stratégiai partneri kapcsolatainkat. Elnök úr, de Kaiser asszony kérdésére reflektálva, amikor Atmásek kivégzéséről beszélt. Az Európai Unió a lehető legerőteljesebben elítélte Akmálsájk kivégzését rendkívül sajnálatosnak tartja azt a tényt, hogy Kína nem hallgatta meg az Európai Unió többszörös felhívását a halálbüntetéssel kapcsolatban, és végrehajtotta Sájk úron a halálbüntetést. Elnök. Köszönöm szépen, biztos asszony. Egy kis csendet kérek, kollégák. Egy napirendi pontunk lenne még amit meg kéne beszélnünk. Kérem a kollégákat, hogy csendben foglaljanak helyet. És engedjék meg, hogy a Fülöp-szigetekkel kapcsolatos állásfoglalási vitát is gyorsan lefolytassuk. Két percet kap az első felszóló Olaszországból. Köszönöm, elnök úr! Sajnos hagyományá vált már házunkban,